Madame le Président. Az elnök. Bonjour à tous. Jó reggelt kívánok mindenkinek. L'ordre du jour appelle donc ce matin la question orale à la Commission. Szóbeli választ igénylő kérdéssel kezdjük. A női nemi szervek megcsonkítása elleni harc témájában elsőként Zuber asszonynak adom meg a szót, mint a szóbeli válasz igénylő kérdés szerzőjének. E